Präsident! Az elnök. Kérem a kollégákat, hogy foglaljanak helyet. Ich erkläre die am 27. November unterbrochene. Megnyitom a november 27-én megszakított idei ülésszak utolsó ülését. Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Kedves kollégák! A Média szabadság és a média pluralizmus az Európai Unió alapvető értékei, és